gy pospil képviselő úrnak adok szót újra. tessék képviselő úr parancsoljon! Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Rövid leszek és velős az Ukrajnának nyújtott vagy nyújtandó makrogazdasági támogatásokkal kapcsolatban Annyit szeretnék csak elmondani, hogy politikai támogatásunkról biztosítottuk Ukrajnát. Ez, ezzel párhuzamosan makrogazdasági finanszírozást 1,8 milliárd euró értékben is megszavaztunk. Ez egy közép lejáratú kölcsön formájában kerül majd Ukrajnába amennyiben a piacgazdasági demokrácia jogállamiság terén eh, előrelépést terén. Nem csak politikai, hanem gazdasági támogatást is kell nyújtani Ukrajnának. Eh, fontos, hogy ugyanúgy, mint ahogy Amerika segített a másik világháború után lábra állni a eh, Nyugat-Európának, mi is segítsünk Ukrajnának. Remélem, hogy a jövőben más módját is megtaláljuk annak, hogy Ukrajnának segítségére siessünk.

úgy néz ki hogy a végére magyar parlamentté alakulunk át hiszen hárman vagyunk és magyar képviselők. szvesen megadnám a szót Bogovics képviselő úrnak de sajnos nincs jelen hasonlóan nincs jelen e késői órában mamikins képviselő úr elvesztett már a mikrofon is engem. rátérünk az utolsó szavazatmagyarázatra az éves adójelentéssel kapcsolatban. luke képviselő úrnak szeretném megadni a szót de nem tudom megtenni gy morvai krisztina képviselő asszonynak adom meg a szót

köszönöm szépen képviselő asszony eh, bogovi képviselő úrnak szeretnék szót adni de hiába tenném mert nincs jelen. képviselőtársaimat arra kérem hogy maradjanak a teremben mert fontos közlendőm van a jelen ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején nyújtják be a parlamentnek jóváhagyás céljából és amennyiben nincs ellenvetés a mai ülésen elfogadott állásfoglalásokat továbbtom az állásfoglalásokban megnevezett személyek